és nem fogom megengedni a kék kártyák felmutatását sem. Üdvözölni szeretném a bizottságot. Hogyha jól látom, Öttinger úr kivételével minden tagja jelen van a bizottságnak. Azt gondolom, hogy ez az ügy súlyosságát tekintve megfelelő, és először Czanni kollégának, a szerzőnek adok szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Az elmúlt napokban sok kolléga kijelentéseit olvasva úgy tűnt, hogy nagyon sokat irritál ez a kellemetlen helyzet, amely a megválasztott bizottsági elnököt Junckert illeti. Reméltem, hogy támogatják a kezdeményezésünket, de sajnos a helyzet másként alakult, hiszen a ki európai képmutatás uralja az üléstermet. Egész egyszerűen a GUE kollégák 25 évvel a berlini fal leomlása után sem tudnak még a jövőbe tekinteni, és azt gondolják, hogy magasabb szintű morális pódiumon állnak, mint mások, ahelyett, hogy a demokráciát szorító ügyekkel foglalkoznának már pedig a demokrácia veszélyben van, és mi büszkék vagyunk a demokráciára. A zöldöknek azt akarom mondani, hogy döntsék el, hogy hol állnak vagy az Európát irányító nagy koalíció tagjai, vagy pedig hozzánk csatlakoznak, akik meg akarják változtatni a játékszabályokat. Nem lehet egyszerre két kalapot viselni, nem lehet egyszerre két szerepet játszani. Eljött az idő annak, hogy megszabadítsuk a néppártiaktól és a szocialistáktól Európát, hiszen és tőlük, akik állítólag meggyőződéses Európaiak több bátorságot váltam volna, hiszen Európa, mind, Juncker mindennek ellent mond, amit Európa képvisel. Pitella pedig az elmúlt napokban azt mondta, hogy kiállunk Juncker mellett. Kérdezem, hogy hogyan hihet abban, hogy azok a tények, amelyek napirendre kerültek, napvilágra kerültek, nem állják meg a helyüket. Juncker egész egyszerűen adócsaló, és az adócsalók példát vehetnek róla. Szégyen ez az európai állampolgárok számára, és több milliárd eurót csalt ki az adóhatóságok tagállamok pénzéből azért, hogy kedvezményes helyzetbe hozzam a nemzetközi cégeket, a multikat. Nem csoda, hogy mi euroszkeptikusok vagyunk, de azért vagyunk euroszkeptikusok, mert nem akarunk Juncker és a barátai e, oldalára állni. Juncker elnök, ön a legrosszabb példáját adja Európának, e, és minden olyan politikát támogatott, amely csődöt vallott Európában, miközben pedig milliárdokat szórtak ki az ablakon, és a nagy nemzetközi cégeket um, um, helyzetbe hozták. Ha még egy fikarcnyi becsület is és tisztesség is van önben, akkor lemond. Ezzel a kezdeményezéssel egy erős jelzést akarunk adni arra, hogy Európát új útra akarjuk állítani, és reméljük, hogy ez a parlament igazi elfoglalja az őt illető helyet, és az állampolgárok intézményévé, és nem a multik intézményévé válik. Köszönöm. Most a szót átadom a bizottság nevében Juncker úrnak. Parancsoljon. Elnök úr, igen, tisztelt hölgyeim és uraim, elnézést kérek, hogy nem tudtam kezdetétől fogva itt lenni a vitán. Ez nem udvariatlanság részemről, hanem igazából azt jelenti, hogy Savern és Strasbourg között óriási volt a forgalom, és nem jutottam hamarabb ide ami pedig a kolléga bizalmatlansági indítványára vonatkozik. Brüsszelben az Európai Parlament utolsó plénumán a parlament elé léptem, hívatlanul is, és szerintem a szükséges nyilatkozatokat meg is tettem. Tehát most uh, ugyanazokat a dolgokat kellene ismételnem, amiket november 13-án elmondtam Brüsszelben? Tehát, hogyha azt akarják, akkor ez nagyon jól megmutatja, hogy hogyan ítélik meg a személyemet. A kollégák figyelmét fel szeretném hívni arra, hogy én úgy érzem, hogy a nemzeti szabályozások beli különbségek egy olyan helyzethez vezettek, amelyek extrém esetben az európai és más cégekre eh, nézve más hatást váltottak ki. Azt gondolom, hogy itt etikai és morális eh, konszenzusról van szó. Azt gondolom, hogy ezt a jövőben el kell kerülni. Nem csak luxemburgi jellegű problémáról van szó, hanem európai jellegű közösségi problémáiról. 22 országban vannak fiskális rendelkezések, éppen ezért én bizonyos módosításokra tettem javaslatot, amelyeket majd el kell fogadnunk. Az e- választási kampány alatt 15-én, július 15-én, amikor nyitó beszédemet tartottam, illetve az októberi e, bizottsági e, beszédemben egy olyan rendszert támogattam, amely egy közös adóalapból indulna ki az összes vállalkozás esetében. Én támogat támogattam a pénzügyi tranzakciós adót, amely már nem a bizottságot érinti, hiszen együttműködést indítottunk el, megerősített együttműködést a tagországokkal, és én támogattam azt, hogy egy automatikus döntés csere valósuljon meg az Európai Unió tagországai között ebben a kérdésben a G20 találkozóján Brisbaneben, Ausztráliában. Ugyanezért álltam ki és a kormány és államfők megtapsoltak ezért a javaslatért. Franciaország, illetve Németország, Spanyolország, Olaszország, valamint mások is jelentős támogatásukról biztosítottak, és számomra világos volt, hogy a G20-ak az automatikus információ cserére történő utalást beszeretnék venni a közös nyilatkozatukba, ami a fiskális döntéseket illeti, és az összes európai támogatott ebben, akik pedig nem nyilatkoztak, lehet, hogy más véleményen vannak. Felhívnám a figyelmet arra, hogy amikor 2000 2005-ben az ECOFIN tanács elnöke voltam, akkor az ECOFIN kollégáknak azt javasoltam, hogy hozzunk létre egy fiskális bizottságot, amelynek ugyanolyan rangja lehetne, e, mint e, a Gazdasági és Szociális Bizottságnak, azért, hogy magasabb szinten követhessük a következtetések megvalósítását, e, amelyet eh, annak idején elnökségem eh, alatt 97-ben eh, elfogadtunk. Az olasz elnökség az ECOFIN tanácsnak, illetve a tanácsnak azt javasolta szintén, hogy jöjjön létre egy fiskális tanács, amely, mint említettem, ugyanolyan szinten helyezkedne el, mint a fiskális tanács. És azt gondolom, hogy ezeknek az intézményeknek helye van a szabályok alapján, és azt gondolom, hogy annak idején a döntésem kapcsán novemberben Egyszer elmondtam ezeket a kérdéseket, és nagyon fontos, hogy megfelelő eh, aláírás legyen mindehez, de ami a bizalmatlanság indítványt illeti, a válaszom az, hogy eh, önöknek joguk van kérdéseket feltenni, de az a benyomásom, hogy a bizalmatlanság indítvány szerzőjének a célja nem ugyanaz, mint amit hangoztattak tudni kell azt, hogy én nem a nagy főváros barátja vagyok, ami pedig az alsóbb szinteket illeti, a multinacionális cégeknél azzal vádoltak, hogy a adókedvezményekben részesítettem őket. Szeretnék egy mondatot mondani. A bizottságra vonatkozik a teljes bizalmatlansági indítvány, és úgy tűnik, hogy csak engem szeretnének megkérdezni, kikérdezni. Tehát július 15-én elmondtam ebben a parlamentben, hogy amennyiben bizalmát visszavonja valamely bizottsági tagdal ez a parlament, a bizottság elnöke meg fogja kérni ezt a tagot arra, hogy mondjon eh, le. Amennyiben azt szeretnék, hogy én távozzak, mondják meg, és megyek. Köszönöm. Juncker úr, most Elkezdjük a vitát. A néppárti frakció vezetője Weber úr, elnök úr, tisztelt bizottsági elnök úr, kolléganök és kollégák. A legutolsó plenáris ülésünkön már egy nagyon részletes vitát folytattunk, Jean-Claude Juncker pedig elő is terjesztette álláspontját, hogy az adó tekintetében hogyan legyen igazság Európában. Tehát nem akarjuk azt, hogy a nagyvállalatok kikerüljék az adófizetést. De ehhez az kell, hogy a bizottság előterjesze javaslatait. Ez Jean-Claude Juncker megtette, előterjesztette a véleményét, támogatjuk, és éppen így ennek következtében a néppárt csütörtökön elutasítja ezt az indítványt. Itt van az egész bizottság, ez pedig azt mutatja, hogy egységben a bizottság dolgozni szeretnének, és mi támogatni szeretnénk őket. Kedves kolléganők és kollégák! Lepen és a többiek, akik aláírták, örülhetnek, hogy most kapnak egy pár perc figyelmet, de Különben még itt a jobboldali képviselőknek is ugyanazok a jogaik vannak, mint a többieknek, azonban itt azért kapnak olyan ritkán figyelmet, mert nem nagyon dolgoznak konstruktívan itt. Tehát elég dekonstruktív a munkájuk. Tehát, hogyha ma visszagondolok a vitára, akkor igazából Farázs úr és Löpen azt, hogy ideális világáról van szó. Adó kérdésekről beszélünk, és igazából egyetlen egy biztosnak sincs formálisan joga adó kérdésekbe dönteni. Nem a brüsszeli bürokraták döntenek, nem a parlament dönt, az adójog a tagállamok kezében van, a szuverén önálló tagállamok kezében, amelyek önök számára ideálisak, hölgyeim és uraim. Miért nem tudjuk ezt a problémát megoldani? Hogyha ilyen ideális világ van az adóügyekben, miért nem tudják a tagállamok megoldani maguk az adókérdéseket? Hölgyeim és uraim, nem Európa hibája az, hogy ezek a koncernek nem fizetnek adót, hanem a farásféléknek köszönhető, hogy kibújnak az adófizetési kötelezettségük alól. Európa tudja ezt a problémát csak megoldani. Tehát az EFDD frakcióról beszélünk, hölgyeim és uraim. Nézzük meg ezt a frakciót. Canni úr, a grilló emberek azt mondják, hogy ők Európa. Akkor megkérdezem azt, hogy ki az, hogy mi? Mi vagyunk Európa az EFDD-ben. A grilló emberek azt mondják, hogy nem kell szolidaritás, fárás. Azt mondja, hogy dobáljuk ki innen a románokat. Vannak lengyelek és románok a frakciójukban, és azt mondják, hogy ugyanolyan eh, jogaink vannak, mint a nyugat-európai, európai uniós alapító atyáknak. Löpen asszony meg azt mondja, hogy nem akar szolidaritást Európában, ezen a kontinensen. Canni úr, a frakciójában nagyon sok ellenségkép van. A zsidók ellen, a külföldiek, a bevándorlók ellen kisebbségek ellen. Ez az önök új Európája? Hölgyeim és uraim, nem az új Európa vagytok, hanem a régi Európa vagytok. Elnök úr? Elnök úr? Örülök csütörtökön a szavazásra. Örülök a szavazásnak. Azt akarom, hogy a bizottság dolgozzon, csütörtökön pedig arról szavazunk, hogy itt a szélső jobbnak igazat adunk, vagy nem. Nem akarom azt, hogy a szélső jobb győzzön ebben a házban. Köszönöm. Most pedig a szociáldemokrata frakció nevében az elnök Gianni Pitella kapszott. Elnök úr, kicsikét szürreálisnak tartom ezt a helyzetet, hogy egy bizalmatlansági indítvány bemutatása ö, során sértegetik a tisztelt ház képviselőit, a frakciókat, az egyes képviselőket, akik Csupán azt a bűnt követték el, hogy logikusan érveltek, eh, és megkérdezték, mit akartok ezzel a bizalmatlansági indítványjal, milyen konkrét javaslatok írtok vannak ezzel szemben. Ez volt a mi bűnünk, ezért sértegetnek bennünket. Hát én nem válaszolok a sértegetésekre, hiszen egy ősi bölcsesség azt mondja, hogy a sértegetés elszáll, eh, illetve aki megdobott kővel, dobd vissza kenyérrel. Ám a bizalmatlanság kérdésével kapcsolatban választ kell adnunk. Sok száz kolléga ül itt az ülésteremben, akik eh, között rengeteg véleménykülönbség mutatkozik, de mindig megvédték a parlament, az Európai Parlament eh, tisztességét eh, és hírnevét. Az Európai Parlament az egyetlen közvetlenül az állampolgárok által választott szupranacionális szervezet, és sok millió állampolgár képviseletében ülünk itt. Tuttavia col, col voto di sfidu, col voto di sfiducia. A bizalmatlansági indítványjal először is a jól neveltség is számít. Én nem kiabáltam, amikor a személyemet, illetve a frakciómat támogattak, és önk most el akarják venni tőlem a szót, kérem hallgassanak türelemmel. Egy szóval, a mai bizalmatlansági indítványjal az Európai öm, Parlament öm, egy példátlan öm, esemény tanulja, hiszen 24 nappal ezelőtt bíztuk meg a bizottságot, és most meg akarjuk tőle vonni a bizalmunkat. Nézzük meg, hogy mi történne, hipotetikusan mi történne, hogyha az összes bizottság biztost hazaküldenénk. A 300 milliárdos beruházási terv egész egyszerűen füstbe menne. És így az utolsó esélyünket veszélytenénk el, hogy a krízis ellen fellépnénk, hogy növekedési pályára állítsuk Európát, és várakoznánk, hogy az új tagállamok új biztosokat jelölnének, hónapok és hónapok telnének el, amíg a biztos jelölt, bizottsági elnök jelölt megalakítana a bizottságát, és az Európából nem a valóság Európai, hanem a hipotetikus Európa válna. Kontinensünknek, földrészünknek határozottságra van szükség. Ezt akarjátok, hogy elveszítsük az irányt, azt akarjátok, hogy ne tudjunk választ adni a kihívásokra? Ezt akarjátok, ezt akarják. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztosok! a bizalmatlansági indítványt az állampolgárok ellen nyújtották be. Hogyha nem teszünk semmit a válság ellen, minnyáján elveszünk a történelm sűjesztéjébe, már pedig munkához kell állni, beruházásokba kell fogni, és fel kell lépni az adóelkerülés ellen. Azok a gyakorlatok, amelyek során a multinacionális cégek kikerülik eh, az adófizetés terhét, és ebben esetleg még kormányok is szinkosaik, ezek súlyos tények. Ám itt az idő, hogy olyan törvényeket fogadjunk el, amelyek mindenkit köteleznek az adófizetésre, és lehetetlenné teszik az adóelkerülést. Arra van tehát szükség, hogy egy olyan adófizetési szabályrendszer alakuljon ki, amelyben mindenki megtéríti az adót, és megfelelő terheket rónak ki rá. Nem kell arra várnunk, hogy az újságok szalak, szalak címei hirdessék meg ezeket a visszaéléseket. Nem, nekünk kell munkához látni a parlament. Már az erre vonatkozó javaslatokat meg is fogalmazta, és már az előző ciklusban erre vonatkozó konkrét javaslatokat fogadtunk el, és folytatjuk ezt a munkát a parlament Econ gazdasági szakbizottsága bölcs munkát végzett. Ez a komoly munka, ez a komolyan vendő munka, Pitella úr kérem hagyja abba, mondja az elnök, de ugyanakkor ez az út, amin járnunk kell, az a fontos, hogy egy határozott bizottsági elnök legyen és vezesse a munkát minnyájunk az állampolgárok érdekében. Az ECR frakció nevében Legutkó úr kap szót. Köszönöm. Nem fogok itt személyes erényekről, illetve hiányosságokról beszélni már, hogy ilyenjei vannak-e az indítványnak, azért mert nem érdekel. Amiről beszélni szeretnék, az a Juncker probléma. És amíg van egy ilyen, hogy Juncker probléma, Juncker úr, azért nem volt ez egy jó kezdet. Nem vagyok teljesen elégedett azzal, amit legutóbb mondott, és nem vagyok teljes mértékben meggyőződve arról sem, amit ma mondott. Nem az az érzésem, hogy valamilyen lelkiismeret furdalása lenne, ami pedig néha lehetséges egy politikusnál is. Amire szükségünk van, az a teljes körű információ a megállapodásokról, a, az információkra szükségünk van, nekünk, az európaiaknak, az európai népeknek akik ellen irányultak ezek az intézkedések. Tehát itt több milliárd euróról van szó. Azért, mert eh, luxetői erkölcselen módon vezették az ország gazdasági és adópolitikáját. Itt a többség, aki megszavazta önt, akkor ezt nem tudta. Juncker úr önnek is jó tudni ezt. Hiszen a bizottság elnökeként mindig magával viszi ennek a botránynak az árnyékát, addig, amíg ezt a dolgot nem sikerül egyszer is mindenkorra tisztázni. És ki nyomozzon? Természetesen a luxemburgi hatóságok nem független nemzetközi testületek, mint például az OECD de valahol, valahol nem érzem jól magam, hogy ön, elnök úr, hagyja ezt az ügyet itt kivizsgálni. Igazából személyesen megtámadva érzem magam, és a, a Nema Judex Incausa Sua római mondás jut eszembe, amely azt jelenti, hogy senki sem lehet önmaga bírája. Úgy gondolom, hogy ez a római elv szent. Nem sérthetjük meg, csak is akkor, hogyha nevetségesre akarjuk tenni magunkat. Teljes mértékben elfogadhatatlan, hogy eh, most az adó harmonizációval tovább foglalkozzunk ezután. Tehát ilyen eh, kifogásokkal az Európai Unió ilyen állapotában nem lehet ezt folytatni. És nem lehet az ön által vezetett bizottsággal sem folytatni. Köszönöm. A liberális frakció képviseletében Ferhostett elnök úrnak adok szót. Elnök úr, személy szerint úgy gondolom, hogy eh, nem szabadna túl sok szót vesztegetnünk erre a bizalmatlansági indítványra. Miért is? Azt gondolom, hogy mindenki érzi, és az ECS szóvivő is érzi azt, hogy itt egy kis játszmáról van szó, amelyet két frakció játszik, az e FDD Farázs úrral, illetve Löpen asszony. Én értem ezt a játszmát, ez szokványos dolog politikában, és ez egy pervers logikára alapszik. Emelgött a bizalmatlanság indítmány mögött is ez a logika áll. Azt szeretnék, hogy még a nyomozás előtt ítélkezzünk, mielőtt a bizottság és a parlament utána járna a kérdésnek, ez pedig nem komoly dolog. Tehát most itt előállunk egy bizalmatlanság indítványjal egy olyan pillanatban, amikor megkértük a bizottságot arra, hogy nézze meg ezt az ügyet, tehát éppen létrejövőben van egy parlamenti bizottság, bizottság tehát akkor mi értelme van ennek, miért kell a bizalmatlanság indítványot most benyújtani, mielőtt elindult volna az utánajárás elnök úr. Az egyetlen eh, érdekes dolog ezzel kapcsolatban nem a tartalma az indítványnak, hanem az, hogy Farázs úr és Löpen asszony végre is eh, nyilatkoznak a titkos kapcsolatukról, tehát azt gondolom, hogy ez van a bizalmatlansági indítmány mögött. Igenis, titkos kapcsolatban állnak egymással, ugyanazt a populista stratégiát folytatják, és ezt mondta Farázs választóinak is Nagy-Britanniában, és pedig bizonyítja azt, hogy a UKIP nevetséges, rasszista, idegen gyűlölő, még nem fejeztem be a e, mutatókat, tehát ezek nem az én szavaim, nem olyan szavakat használtam, amelyeket én találtam ki, hanem a UKIP alapítónaik szavait, ellenszket e, szavait használtam én. Mert hát az én véleményem szerint az ön frakciója, és most Zanni úrra nézek, egyáltalán nem érdekelt abban, hogy megoldjon uh, megoldja az adóelkerülés kérdését. Tehát Zanni úr ránk mutogat, a saját házatáján tegyen először rendet Zanni úr, hiszen az egyik nagy specialistájának a kérdésnek, Farázs úr, neki van a Men szigetén egy offshore céget, tehát ugyanúgy Löpen asszonynak is tudnám ezt mondani, hiszen néhány perc múlva majd Löpen asszony fog nyilatkozni, és ő orosz bankoktól vesz kölcsön, kölcsönt azért, hogy finanszírozza a politikáját. Senki nem teszi ezt meg rajta kívül. Mert hát én azt gondolom, hogy a valóság, és Weber úr erre már felhívta a figyelmet, ő elmondta azt, hogy Löpen asszony és Farázs úr együtt álltak fel, és eh, nem így fogunk eh, több Európát teremteni az ő szavaik alapján. Az én következtetésem egyszerű, térjünk vissza a munkához, és szavazzunk eh, ez ellen a nagyon buta indítvány ellen. Parancsoljon. Elnök úr, úgy gondolja, hogy ez a gyönyörű beszéd a parlament tekintélyét növeli, vagy nem gondolja? Oké. Das Wort hat jetzt Frau Zimmer. Most pedig Zimmer asszony kapja meg a GUE eh, vezetőjeként a szót. Igen, tisztelt képviselőtársaim, igen, tisztelt Juncker úr. A mi bírálatunk az személye kapcsán továbbra is fennáll, és ezt a bírálatunkat az első közös meghallgatásunk során, amikor bemutatkozott a frakciónkban, már elmondtuk, és már akkor is utaltunk arra, hogy milyen problematikusnak tartjuk arra, az arra való hivatkozást, hogy Luxemburg egy adóparadicsom, és hogy ez nagyon terhessé teszi az önfellépését, hogy adó, az adóparadicsomokat ki akarja szárítani, be akarja zárni. Hát ez az ön személyét némiképpen hitelteleníti. Amikor a dokumentumok ismerté váltak, és csupán azokról a dokumentumokról van szó, mely azokat a cégeket érinti, akik a Price Waterhouse Coopert tanácsait követték, ezek összesen 340 cég volt. 340 cég volt, 548 rájuk vonatkozó ruling létezett Luxemburgban, tehát külön szabály. Nos, miután a dokumentumokat megtudtuk, egyből megmondtuk, hogy az Európai Parlamentben vitát kell nyitni, amely világossá teszi, hogy a változás, az Európai Unióban való változás, a szolidaritás irányába való előrelépés, amely szolidaritás az európai integráció célját szolgálja, ennek hitelesnek kell lennie. A hitelessége. nem szabad, hogy csorbát szenvedjen. És azt kérdeztük öntől, hogy hogyan látja ezt a kérdést. Én azt mondhatom a frakcióm nevében, hogy a tíz nappal ezelőtti brüsszeli beszéde kiábrándított bennünket. Világos válaszra vártunk. Arra számítottunk, arra vártunk, hogy megérti, hogy ez nem csak az ön személyét bírál, érő bírálat, hanem egy rendszert bírál, amely sajnos most már az ön nevét viseli, a Juncker rendszer, a Juncker szisztéma, hiszen erről van szó, nem csak önről van szó hanem arról van szó, ön csak egy mellékmondatban tette megjegyzést, hogy az Európai Unió 22 államában épp ezt a rendszert alkalmazzák különböző módon, de voltak éppen minden, minden állam alkalmaz ezt. Ferhofstadt úr szerepére is emlékeztetett, és ezt minden bizony a joggal tette. Ám hogyha hitelességet el akarjuk érni, akkor arra volna szükség, hogy ön elkötelezze magát a saját felelőssége mellett. Amellett tett hitvallást, hogy bizottsági elnökként nem a luxemburgi tevékenységét fogja védelmezni. Nem, ezt már pedig most úgy tűnik, hogy nem ezt teszi. Mi annó mi is egy kezdeményezést indítottunk útjára a parlamentben, de sajnos nem sikerült a kellő számú aláírást megkapni, hiszen kezdetektől fogva megmondtuk, hogy a szélső jobboldali és a nacionalisták részéről nem akarunk aláírásokat kapni hiszen az az Európa, amelyet ezek a képviselők fel akarnak építeni, más Európa. És így válaszolok Marco Zani fel, felvetésére is. Arra ö, szólítottak fel bennünket, hogy együtt változtassuk meg önökkel az Európai Uniót, de nem mondta, hogy mi a cél, és azt gondolom, hogy ez a döntő kérdés. Ez különbözteti meg a mi kezdeményezésünket az önök által követett céloktól. Ferázsal és Marine Le Pennel nem akarom, hogy a nevünk egy lapra kerüljön, és ne csodálkozzanak, hogyha önök egy, egy irányba húznak, egy követ fújnak Marine Le Pennel és Ferázsal, akkor nem írja le senki a más pártokból a kezdeményezést. Viszont, hogyha pedig egy szociálisabb Európát akarnak, akkor már el kell döntjük, hogy melyik frakcióban ülnek, mert nem ott a helyük, hogyha ez a céljuk, ahol most ülnek. Bennünket is, <clears throat> nekünk is csalódást okoztak zöldek és a szociáldemokraták, hogy tíz nappal ezelőtt nem ragadták meg a lehetőséget, hogy velünk együtt közösen ezt a kérdést nyilvános vita tárgyává tegyék, hisz azt a kérdést, hogy milyen más Európát tűzünk ki magunk elé célként az adókérdésekben. Ez egy esély lett volna tíz nappal ezelőtt, most legalább arra lehetőségünk van, hogy egy minimálisan egy vizsgáló bizottság felállítását kérjük, egy, igen, látom elnök úr, egy vizsgáló bizottság is több volna, mint egy rendkívüli bizottság. Tehát minden frakció tagot megszólítok, minden frakciót megszólítok, aki változtatni akar, köszönöm, mondja az elnök, hogy szüntessük meg ezt a idegi gyakorlatot, és támogassák a vizsgáló bizottság felállításának gondolatát. Kérdezze. Parancsoljon. Elnök úr, ebben a házban egy nagyon komoly vádat hallottunk. 24 parlamenti képviselőt rasszistának neveztek, és egyszerűen nem tudok komolyabb sértést elképzelni. Tehát azt javaslom, hogy tisztelettel viselkedjünk egymással és egymás iránt. Hogyha egy ilyen sértést hallunk, akkor szerintem utasítsa rendre azt, aki így megsérti a képviselőtársait. Köszönöm, képviselő úr, hogy eh, ezzel a szabályjal foglalkozik, az nem lep meg. Ferhofstadt úr nyilatkozatai igazából a UKIP alapítójának az idézetét ebből kerültek kivételre. Tehát nem hinném, hogy Farázs urat vagy bárkit név szerint említett. Idézett a UKIP alapító okiratából. Tehát szerintem egy párt alapítót lehet ebben a házban idézni. Harms asszony a zöldek nevében öné a szó. Majd, majd Harms asszony nyilatkozata után beszélünk róla. Hölgyeim és uraim, igen tisztelt Juncker úr, igen tisztelt bizottság, szerintem túlságosan komoly az, hogy itt miről beszélünk. Tehát itt a ház szélső jobb oldalán helyet foglaló irányába is mondom ezt azoknak, akik onnan nyilatkoztak. Tehát emlékszem én még, hogy milyen beszélgetéseink voltak itt az öt csillagos mozgalomnak, és itt tovább. De lehet, hogy ez most már nem aktuális, tehát hagyjuk. Úgy gondolom, hogy tényleg nagyon nehéz helyzetben vagyunk az európai intézményekkel, hiszen a LuxLeaks olyan időben került nyilvánosságra, amikor újra akartuk kezdeni a munkánkat, új európai szolidaritási politikát szerettünk volna megvalósítani. És tényleg az a helyzet, hogy amit a LuxLeaks lényege, az valahogy mindenkinek elrontja a kedvét, valahogy mindenki úgy ér, hogy csalódik az Európai Unióban. Ez azt mutatja, hogy Európában nem a szolidaritás a legfontosabb elv, hanem Európa ténylegesen is azt jelenti, hogy az egyik ország a másik kárára próbál előnyöket kovácsolni magának. Hogy ez hogyan jutott el eddig, az most ne érdekelje minket, de nagyon sokan így látják Európát, főleg azokban az országokban, ahol keményen küzdünk a megszorításokkal a megszorítások a kis embereket, a kis vállalatokat érintik, azokat, akik rendszeresen, tisztességesen befizetik az adójukat. Éppen ezért úgy gondolom, hogy most az arról szóló vita, hogy igazából mi jár az államoknak bevételként, amire szükségük van, hogy a polgáraik is kapjanak ebből valamit. Tehát ezt a vitát le kell folytatnunk. Akkor is, hogyha Czanni úr úgy gondolja, hogy igazából a frakciómmal most a nagy burzsóázia képviselőjévé váltam az egész frakciómmal. Tehát feltétlen vizsgálatot akarunk, tisztességes kivizsgálást, és szeretném azt is megjegyezni, hogy sokkal inkább a lényegre koncentráljunk, és ne olyan rituálékra, hogy most tálcán kérem Jean-Claude Juncker fejét, és utána minden menjen ugyanúgy, ahogy eddig ment. Azt gondoljuk, hogy Jean-Claude Juncker azért, mert ő az, akire Európa most tekint, és akitől nagyon sokat vár, akitől újrakezdést vár. Tehát azt akarjuk, hogy Juncker a bizottságával valósítsa meg azokat a dolgokat, amelyeket eddig nem sikerült. Luxemburgban, Hollandiában, Ausztriában, és így tovább. Tehát ezek a dolgok ott sem működtek, hiszen a pénzügyminiszterek, a kormányfők, az államfők eltűrték. Tehát mi egy kőkemény, átlátható vizsgálatot akarunk, és már most el kell kezdenünk a következmények kidolgozását hogy milyen következménye lehet egy ilyen ügynek. El kell kezdenünk újra gondolkodni a nagyvállalók megadóztatásán. És Jean-Claude Juncker számára ez lenni vagy nem lenni. Tehát vagy tisztázza a jelenlegi helyzetet, tudom, hogy egyedül erre képtelen. És éppen ezért nem támogatom az indítványt. De vagy sikerül az európai szellemiségével létrehozni egy újrakezdést az intézményekkel, tehát vagy tisztázza az ügyet és újrakezdi Európát, vagy nagyon sötéten látok. És most az egész bizottsághoz fordulok, hogy ez nem csupán Juncker úr problémája. Hiszen itt eh, tényleg arról van szó, hogy jól működjön a bizottság, vagy ha nem, akkor igazából egy maradt játék lesz ez az egész, amely pedig bosszantja az európaiakat. Köszönöm figyelmüket. Ügyrendi felszólalásban Kárver képviselő kért és kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr, onot kollégát folytatom felszólalásában. Azt gondolom, hogy teljesen világos, hogy bárki bármit gondol politikailag ebben a házban, de Ferhofstadt úr kijelentése sértő volt ránk nézve, és kérem az elnököt, hogy vizsgálja meg az idézett házszabály cikkeket. talán meg kellene kérdezni frakciótársamat, Bisi kollégát, hogy anti-muzulmáne, anti-iszláme. Hát hogy gondolják ezt? Oké, okay. wir fahren jetzt noch. Rendben van, tovább megyünk a napi renden. A felszólalak listájában Wulf úr kap szót az FDD frakció nevében, elnök úr. Juncker úr, ez egy eh, gyalázatos adóbotrány, amelyet nem lehet eltüntetni. A csalás szégyen foltja, eh, tarkítja be, a szégyen piszkítja be az ön eh, hírét, és fogja ezt az egész bizottságot befeketíteni. Ez egy igazi szégyen volt, hiszen ő ma azt mondta, hogy ő nem a big business barátja, miközben Luxemburg, Luxemburg vezetőjeként 240 multinacionális célnek lehetővé tette, hogy agresszív adóelkerülést folytasson. Hát mi, ha ez nem cégbarát, akkor milyen az, hogyha valaki a cégek barátja, Isten óvjon attól. Azt mondta, hogy szolidáris akar lenni az európai állampolgárokkal. Nos, az európai állampolgárokat sújtja a takarékosság, sújtja a munkanélküliség, a szegénység söpör végig Európán, mint valami búgó pest is, vagy fekete pest is, miközben pedig az ön öm, grandőrjéből húzott hasznot a luxemburgi nép. Hát én nem látom Németországot, Nagy-Britanniát, Franciaországot vagy Olaszországot, hogy 240 nagy nemzetközi cég eh, nála kerülné el az adóbefizetést. Eh, voltak éppen arról beszélt, hogy az állam mindenki viselkedését meg kell változtatni, de igazából az önviselkedését kell megváltoztatni bennünket akar nehéz helyzetbe hozni, miközben pedig az a kérdés, hogy hol volt a szolidaritás, amikor a trojkában uh, sok millió eurót csalt ki a további uh, tagállamok uh, adóhatóságaitól. Hol a szolidaritás, amikor Olaszországban 55% a munkanélküliség, Luxemburgban pedig lényegében nincs munkanélküliség. Hol a szolidaritás, amikor azt mondja, hogy ezeket az ügyleteket Európa nevében hajtottam végre. Hogyha körülnézek az terembe? Azt gondolom, hogy mindenkinek a tükörbe kell néznie. Valóban a önök választóit képviselik morálisan tiszta lelkiismerettel? Figyeljenek az emberekre, menjenek az emberek közé, és hallják meg, akik azt mondják, hogyha valaki nem ö, tisztelettudó az európai ideálokkal szemben, ezt el kell küldeni. Das Wort hat jetzt Löpen képviselő kap most szót. Pitella úr, ön hihetetlen, elfelejtette a apokalipszistikus víziójában a bizottság elném bizalmatlansági indítványt. És azt gondolom, csak a kriketről beszélt, és nem találok jobb szavakat arra, hogy ön kiborult, tehát nagyon, nagyon gazdag a francia szókincs erre. Van egy plusz bizonyítékunk arra, hogy Luxemburg nagy méretű adócsalás szervez, 300 vállalkozást írt alá megállapodás hatóságokkal, és amikor megkapják a rabattot, akkor különböző eh, eszközökkel jutották ezt vissza a hatóságoknak. Hogyha a francia polgár megtudja azt, hogy Juncker miatt több adót kell fizetnie azért, hogy betö- betömjék ezeket az adóhiányosságokat, akkor nem fognak örülni. Luxemburg központi jelentősége ebben a botrányban, nem az egyetlen érintett oszkár, ami a szabadalmakat illeti, a különböző fals transfereket a leányvállalatok között, a nagy vállalkozások számára lehetővé teszi azt, hogy eh, ott, ahol a vagyon születik, ne figye, fizessenek adót mesterséges módon szervezik tevékenységéket, csökkentett áfát alkalmaznak, és eladják termékeiket eh, Franciaországban, és eh, Luxemburghoz eh, jut vissza az áfa. Tehát ez egy valóságos kincsestár a nagyvállalkozások számára, és éppen ezért a luxemburgiak nagyon magas életszínvonalon élnek, más országok pedig elszegényednek ezzel párhuzamosan. Jean Arthuis, francia pénzügyminiszter, a pénzügyi egyensúlyra hívta fel a figyelmet, és délután pedig a banktitok miatt Luxemburgról van szó, Ön 2013 luxemburgi miniszterelnök volt teljes mértékben felelős éppen ezért a mértékű adócsalás, adókikerülésért. Senki nem gondolhatja azt, hogy ön komolyan, határozottan tud kiállni az ön által emlegetett témánk érdekében elkapónaként úgy gondolom nem lehet a bizottság elnök, éppen ezért vettünk részt a bizalmatlansági indítványban, mi csatlakoztunk azokhoz a frakciókhoz, akik ezen botrány kapcsán fel akarnak lépni. Nem ön az egyetlen felelős Juncker úr, a legjobb példája annak a szörnyeteknek, amivel az Európai Unió kinőtte magát, a nép, liberálisok, a néppárt, a, a, a szocialisták, igen, és szimbólummá tették ott. Igazságtalanság, a cinizmus él Európában, és ez a kicsik zsebéből veszi el a pénzt, a nagyokéba juttatja. Tessék, parancsolj, Juncker, Juncker úr, öné a szó. Monsieur le Président, grand... Elnök úr, nagy a um, um, kísértés, hogy ne csak Löpen asszony kérdésére válaszoljak, aki uh, úgymond uh, nagyon kedves volt velem. Szeretnék azonban a vita többi elemére is reagálni, nem csak az ő felvetéseire, a korábbi elhangzottakra is. Címer asszony, ön a Juncker rendszerről beszélt. Azt gondolom, önnek nincsen igaza ebben Ön, mint sok más kolléga önnel együtt, akik arra utaltak, hogy a Juncker rendszer, az a rendszer, amely az én nevemet viseli, ellentmondások, be, ellentmondásos belső tagországbeli adóbeli rendelkezések eredményei. Tehát az én nevemet adják egy olyan rendszernek, amelynek eredményét nem én idéztem elő, nem, nem én hoztam létre, hanem amely a tagországok közötti különböző adószabályozásokból adódik. Én önök előtt elmondtam ezt, és még egyszer megismétlem, annak a bizottságnak az elnökeként, amelyre büszke vagyok, hogy az adócsalás, az adóelkerülés ellen ez a bizottság küzdeni fog. Azt gondolom, 15 nap ezelőtt elmondtam azt, hogy milyen eszközöket fogunk bevetni annak érdekében, hogy egy ilyen eredmény megszülethessen, illetve hogy kötelező érvények, érvényszabályozások legyenek ezek, illetve morális etikai követ, követelményeknek megfeleljenek. Moszkoviszi kollégámat megkértem arra, hogy dolgozzon ki egy olyan irányelvet, amely a 28 ország között hivatott biztosítani az információs adatcserét a fiskálos, fiskás döntésekkel kapcsolatban. Én értem azt, hogy az összes frakció támogatja ezt a folyamatot. Egyetlen hangot sem hallottam, aki azt mondta volna, hogy erre nincsen szükség. Éppen ezért hiszek abban, hogy az ön országában, az ön nemzeti parlamentjében, az ön frakció, frakciójában igenis mindent megtesznek annak érdekében, hogy a 28 tagország kísérje és kövesse ezt az utat a bizottság javaslatát, tehát e, nem elég patetikus e, vádakat emlegetni, tudni kell azt, és meg kell teremteni azt, hogy minden tagországban konszenzus legyen, hiszen a fiskális döntésekhez e, erre szükség van, és az információ cseréhez, az, az, az automatikus információ cseréhez. Brisbaneben elmondtam, ezt a javaslatot, amely globális szabálya válhat, és igenis megtapsoltak, ezért elégedettek voltak a többi résztvevők, tehát nagyon fontos, hogy konszenzus szülessen ezen elgondolás körül. Én értem, hogy az összes frakció, az összes parlamenti frakció, az összes parlamenti képviselő támogat engem ebben a törekvésében, annak érdekében, hogy létrejöjjön a miniszterek tanácsában egy fiskális bizottság, amelynek feladata a fiskális rendelkezések megvalósításának felügyelete, amelyet 1997-ben indítottunk el. 2005-ben ezt elutasították. Most úgy érzem, hogy mindenki egyetért azzal itt ebben a parlamentben, hogy igenis szükség van erre a rendszerre, egy fiskális bizottságra, amely a szabályok ellenőrzését figyeli, illetve kíséri a pénzügyminiszterek tanácsát különböző javaslatok elkészítésével. Ez nem a versenyhelyzetet sérti, hiszen jelenleg de loj- nem lojális, ezt meg kell változtatni, és a bizottságnak ez is feladata lesz, hogy a nem lojális folyamatokat megszüntesse a versenyhelyzetet illetően. Én az Európai Parlament előtt beszélek most, és a bizottság nevében eltökéltem magam arra, és vállalom azt, hogy egy alapvető kérdésben tovább lépünk, és ez, a, ez az a program, amire engem megválasztottak önök előtt, és igenis tartom magam ehhez a programhoz, és igenis támaszkodom az összes biztosra, számítok arra, hogy mindenki, aki ennek a bizottságnak a tagja, igenis odafigyel arra, hogy a bizottsági program megvalósulhasson a részleteiben is, és az elveiben is. Én erre vállalkoztam. A parlamentel van egy szerződésem, úgymond egy programra választottak meg, egy beruházási 300 milliárd beruházásról van szó, szóval beruházásról, alapvető elvek alapján választottak meg, a demokrácia elvei alapján, a fiskális szabályok betartása érdekében, és én azt szeretném, hogy mindenki, aki ismeri ezt a témát, nagyon sokan vannak, sokan vannak, akik korábbi miniszterek, pénzügyminiszterek, miniszterelnökök, tehát mindenki, de számítok, hogy támogasson engem ebben a törekvésemben. Tehát kérem, hagyják abba a sértegetést. Engem lehet sértegetni, vannak olyanok itt, akiket egyáltalán nem is lehet sértegetni. Engem még lehet sértegetni én megteszem azt, amit itt megígértem, száz százalékban és teljes erőbedobással. Köszönöm szépen, ezzel pedig lezárjuk a vitát. Csütörtökön 12 órakor délben szavazunk erről a indítványról. Folytatjuk a napi rendet.